és folytatjuk, folytatjuk is mindjárt a szavazással. Először a tájföldi helyzettel foglalkozó eh, állásfoglalási indítványról szavazunk. Itt egy állásfoglási indítvány létezik, egy egységes szöveg, öt frakció nyújtotta be, nincs módosító, ki van mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. A második az oktatáshoz való jog a Nyeszteren túli régióban. Öt frakció közös elfoglalási indítványa, ez a szöveg. Van néhány módosító indítvány, a négyes bekezdés eredeti szöveg. Itt Bréda úr egy szóval módosítót szeretne benyújtani. Mikrofon, Pite. Mikrofon. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr az lenne a javaslatom, hogy a négyes bekezdés végén szúrjuk be azt, hogy frissíteni kell az információt, és az események, az addig, azóta eltelt eseményeket is írjuk oda, tehát hogy letartóztatták a gimnáziumok igazgatóját. Ebben a formában szavazunk, ki van mellette, négyes bekezdés mellett, ellenem, tartózkodás, elfogadva. 9-es bekezdés két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ápreambulum bekezdés két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, i preambulum bekezdés, itt is van egy szóbeli módosító Préda úttól. Köszönöm szépen, elnök úr! Hasonlóan az előző esethez, itt csak frissítjük az információt. Szúrjuk be azt, hogy az igazga, hogy a Lucsán Bragai gimnázium igazgatóját és sofőrjét akközben tartóztatták le, miközben a fizetést szállították. Ez is nicht a fall. Van-e ellenvetés? Nincsen. Akkor ki támogatja az elhangzott részt ellene? Tartózkodás elfogadva. preambulum bekezdés. Itt is van egy szóbeli módosító indítvány, Répó kolléga. Szóval módosító. Köszönöm itt is csak egy technikai pontosításról van szó. Szeptemberben 2000 2014. szeptemberéről van szó, Ugye az eredeti szövegben az van, illetve az lenne az új szöveg, hogy 2014. augusztus végénél nem később. Ez kis változás, de azt hiszem, hogy kicsit frissíti ezt a szöveget, gondolom el tudják fogadni. Köszönöm, van elnevetés, Nincsen. Akkor szavazunk. Mégiscsak van elnevetés? Rédaul. Ez nincs genug. Nem elég, egy ember nem elég. Akkor szavazunk. Also, wir stimmen in dieser Form. Ebben a formában szavazunk az eredeti szövegről, az ókámbulumról mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Ellenőrizzük az ópreambulum bekezdést. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. A teljes elsorás indítványról szavazunk. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Következő Bahrain, különösen Nabil Rajab Abdul Hadi El Kavadzsa és Ibrahim Sarif ügye. Négy frakció nyújtotta be az állásfoglási indítvány, eredeti szöveg két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, nyolcas bekezdés szerint első mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 9-es bekezdés eredeti szöveg, első rész két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, tízes bekezdés első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, a harmadik, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Második módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A teljes állátfogási indítványról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást egyhangulag elfogadva 48 plusz szavazattal. Mindenkinek nagyon jó hazautat kívánok. Odi úrnak van ügyrendi felvetése. Elnök úr, kedves kollégek! Azért kértem szót, mert a parlament véleményéről szavaztunk a bizottság szabályozásával kapcsolatban az üvegházhatást okozó gázokról. Én a többnyelvűségre vonatkozó megjegyzést szeretnék tenni. A parlament véleményéről szavaztunk, és a rendelet, amelyről szavaztunk, egyrészt nincsen rajta a szeanszán direkten, ezen kívül nem volt lefordítva. Tehát a parlamenti képviselők egy olyan dokumentumról szavaztak, amely ellen nem egy a mi többnyelvűségi szabályozásunknak. Ez degradálja a multilingualizmust, itt a plenáris munkájáról beszélek, tehát kérem elnök úr, hogy vesse ezt fel, mert az elnökök értekezletén, hogy őrizzük meg a nyelvűséget itt a parlamentben. Köszönöm. Köszönöm, kedves Odi kolléga, ez nagyon fontos felvetés. Utána fogunk járni a dolognak. A következő ülés elején fogjuk elfogadni a mostani ülés jegyzőkönyvét, ha nincsen ellenvetés,